más biztos társaim folyamatosan dolgoznak az egységes piacfelügyelet megvalósításán. Köszönöm szépen önöknek a jó megfoglalást. A votación de la correspondiente... Köszönöm szépen, biztos asszony és ezzel le is zártuk a vitát, a szavazás pedig az állásfoglalásról holnap zajlik délben. Átérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig ismételten lehetővé teszi, hogy egy hölgynek adja meg a szót, Rivázi asszonynak. A jelentésének tárgya a 2009-10-es, 10-es H1N1-es influenza uniós kezelésének az értékelése. Köszönöm szépen, elnök úr! Hagy emlékeztesek arra, hogy a H1N1-es influenza a 2009 2009-es sajtónak a címlapjaira került, és 2009. március 25-én született meg az erről szóló első döntés, aztán pedig a WHO az általános riasztást is közzétette nem sokkal később, Ebből adódóan egy szorintézkedés született az Európai Unióban. A tagállamoknak nagy része rendkívül költséges kampányokat indított egy olyan vírussal kapcsolatosan, amelyel kapcsolatosan májusban, 2009 májusában a WHO azt mondta, hogy a virulenciája azért csak szerény ez oda vezetett, hogy egészen 2010 áprilisáig rendkívül kevés elhaladás következett mindezzel együtt be, és vessük ezt össze azokkal a számokkal, amelyeket a szezonális influenza okoz, nevezetesen 200 ezres elhaladásokat okoz az, ezzel szemben sokkal kevesebbet okozott, csak néhány tízezret, sőt még annyit sem, a H1N1-es influenza. A H1N1-es influenzának a kezelése azt mutatta, és ezt az Európai Számbevőszek is kimutatta, hogy túlzott mértékben léptek fel az Európai Uniós tagállamok. Hagyj mondjak köszönetet a kollégáknak azért a módosító sorozatért, amelyet lehetővé tették, hogy egy azt hiszem konstruktív jelentést tegyünk, amelynek a révén lehetővé tehetjük azt, hogy a bizalma az európai polgároknak megvalósuljon, megtestesüljön az európai egészségügyi intézményekkel szemben. Az együttműködés, a transzparencia, az átláthatóság és a függetlenség, ez a három szempont, amelyet most kiemelnék. Ami az együttműködést illeti, rendkívül fontos, hogy itt az önállóságot is felhozunk, a rugalmasságot is. Sokkal következetesebben, egységesebben kell fellépnünk az ilyenfajta esetek kapcsán. Rugalmas módon mindezt az azért, hogy a legfrissebb adatokhoz is hozzá tudjunk férni, és azokat alkalmazni tudjunk a döntéseikben. Rugalmasságra is szükség van. Ha ez megnyilvánult volna, számos fölösleges költséget keve, el tudtuk volna kerülni. Ugyanakkor felelősé kell tenni a kulcs szereplőket is. Azokat, akik az különböző egészségvédelmi intézkedéseknek a kapcsán értékelik a kockázatokat, a fenyegetettséget. A súlyosságnak a fogalmára is kitérnék, nem csak a földrajzi elterjedéstek a kérdésére. E tekintet tekintetben a WHO is kötelezettséget vállal, hogy további ö, tanulmányokat végez. Az is nagyon lényeges, hogy a gyártók felelősek legyenek azért, hogy mennyire hatékony, mennyire jó minőségű, magas minőségű az általuk előállított oltóanyag. Nem lehetséges azt mondani, hogy a tagállamok csak önmagukban kell, hogy eldöntsék, hogy melyek azok a hatóanyagok, amelyek biztosan alkalmazhatóak. Hagy húzzam alá azt is, hogy mennyire nem álltak rendelkezésre a tudományos vizsgálatok, az antivirális elemzéseket teljes függetlenségben kell, hogy végezzék a kutat gyártók függetlenül kell, hogy fellépjenek tehát a gyógyszeripari gyárok cégekhez képest. Olyan kiértékelésre van szükség, amely ezt lehetővé teszi, és lehetővé teszi azt is, hogy az összes klinikai ellenzéstek az eredményét megismerhessük. Az összes szakembernek a véleményét különben nyilvánosságra kell hoznunk sajnálkozásomat szeretném fejezni a következők miatt. Azt szerettem volna, hogyha a különböző ügynökségekkel kapcsolatos alkalmazási politikáról is szól egy része a jelentésünknek, sajnos ez nem került jóváhagyásra narkolepsziát is lehetett észleni különben Svédországban, vagy egy más tulajdonbáról is beszéljek, akkor, amikor a H1N1-es oltóanyagnak bizonyos alfaját alkalmazták, ami pontosan mutatja az, hogy az oltóanyagoknak és a segédanyagoknak a toxicitásával kapcsolatosan még továbbra is homályosságok érvényesülnek. Felfüggesztése került különben ez az oltóanyag, mind addig, ameddig ennél többet nem tudunk erről az oltóanyagról. Persze egy tekintetben másként vélekedett az Európai Gyógyszerügyi Hatóság ügynökség. Remélem, hogy az Európai Bizottság ugyanakkor Finnországnak az álláspontjára helyezkedik. Arra van ugyanis szükség, hogy a betegeknek a javát szolgálják az ilyenfajta hatóanyagok alkalmazása, és nem a gyártókét. Köszönöm szépen, Michel, most pedig megadnám a szót a hozzászólóknak, és a hozzászólások keretében meg hallgatjuk minden hozzászóló, de csak egy perc keretében, máskülönben, ha túllépnék a keretet, meg kellene, hogy szakítsam őket, mindahogy a házszabály ezt előírja. Delvo asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Készek vagyunk-e Európában arra, hogy a pandemániákat kezeljük? A válasz erre hát az, hogy igen, de ott van utána a de kötőszócska is. Ugyanis 2010-ben azt láttuk, hogy minden egyes tagállam csak-csak a saját érdekeit nézte, és sem szolidaritás, sem nagy következetesség nem érvényesült a tagállamoknak a tőzsességéről. Ez egy megállapítás, de azt hiszem, hogy ezen felül kell kerekednünk, és konkrét javaslatokat tennünk az uniós polgárainknak a javára. Úgy vélem, hogy az európai, az uniós polgárok különben némileg bizalmukat vesztették a influenza kezelésébe. Úgy vélem, hogy a Rivezi asszony által készített jelentés lehetővé teszi azt, hogy jobb koordináció valakuljon ki a tagállamok és az európai egészségügyi intézmények között. Világosá váljanak azok, hogy azok az intézmények, amelyek az ilyenfajta ügyekkel foglalkoznak, és hogy milyen stratégiát kell kialakítani a tagállamoknak az oltás tekintetében. Jó jelentés van szó, gratulálok a jelentéstevő asszonynak, de ugyanakkor nem szabad, hogy mindez írót malaszt maradjon. A tagállamoknak ugyanis a hatáskör szinte kizárólagos a de tekintetben az eljárás, de mindent meg kell, hogy tegyenek, hogy a polgárok javát szolgálják. Köszönöm szépen! Muchas gracias. Tabagy úr

Köszönöm szépen, és Jana Kudákis eh, képviselői a szó. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt képviselői csoport és én is összeültünk Brüsszelben egy informális egyeztetésre, hogy tegyünk valamit a H1N1 vírus kapcsán, és a célok most már ugyanazok, de más a megközelítés. A parlament végre pozitív módon előrelendíthette a felkészülést egy pandémia kitörésére. Nagyon sok ö, ö, vitatott pontja van azonban ennek a dolognak. A, az ECDC jelentése félrevezető volt. Mit kell ebből levonni? Mi a tanulság? Ö, gyakorlatilag a jelentés egy name and shame, vagyis csak a bűnösök meg nevezésére szorítkozó jelentés volt. Ez nem praktikus így, nem hoz eredményt még. Köszönjük szépen. Most megírom Figueredo asszonynak a szót. No, pues entonces el señor Ferreira. Figueredo asszony lemond arról, hogy felszóljon, akkor Ferreira kolléga. Köszönöm szépen. Igen, le kell vonni a következtetést ebből a helytelen eljárásból. A fő következtetés az, hogy a tagállamok együttműködése hiányos volt, nem egyforma az, érté- nem egyforma az értékelési rendszerük, nem ugyanúgy definiálják a pandémiát. És a független ö, tanácsadás is hiányzik, amely a kockázatok és a reakciók arányát egy független szempontból politikától mentesen meghatározhatná, illetve a megfelelő ö, oltóanyagokat meghatározhatná. Tehát ezeket létre kell hozni, és megelőző intézkedésekre is szükség lenne, főleg, és a tagállami ö, szakhatóságok együttműködés pedig feltétlenül meg kell teremteni. Köszönjük szépen. Köszönöm, Köszönöm elnök. Kedves kollégák. Mexikó volt az, amely az első jelentéseket kiadta a halálesetekről, és két hét múlva a WHO világjárványról beszélt. Tehát tulajdonképpen a WHO gerjesztette azt, hogy világszerte ekkora lett a félelem, és vette rá az EU tagállamokat is arra, hogy egymást felülmúlva próbáljanak a politikusok a, a polgáraiknak ígéreteket tenni és valóban oltóanyagokat létrehozni. Csak a szlovák köztársaság több mint egy millió vakcinát vásárolt 2010-ben, és emellett a, a, a egészségügyi miniszterünknek, meg a WHO-nak sem hittek sokan, és elég hamar kiderült, hogy tényleg a H1N1 vírus nem annyira veszélyes, mint amilyennek feltüntették. És a WHO ezek után is, meg a, a, az ECDC is továbbra is kitartott eredeti véleménye mellett, és nem vizsgálta felül véleményét. Signora Zaborska. Sajnos lejárt a hozzászólási idő, Zaborska asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném Rivázi asszonynak megköszönni ezt a nagyon kitűnő jelentést. Nem csak európai, hanem globális szintű kitekintést adott az egészségügyi rendszerek működésével kapcsolatban. Sok megtendő intézkedés sorol fel a jelentés annak biztosítása érdekében, hogy ne ismétlődjen meg az, ami 2009-ben megtörtént. A járvány eh, bejelentése botrányos volt. Több európai ország és Szlovákia is több száz millió eurót eh, költött el fölöslegesen arra, hogy megvédje az állampolgárait egy nem létező fenyegetettséggel szemben. Érdekes lenne megnézni, hogy ki felelős, illetve ki állt jól eh, ezzel az egész ügyjel. Amit hiányolok a jelentésben, az ez egy dolog, egy javaslat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a személyes felelősséget megállapítani. Ugyanis itt nem csak ez gyorsabban terjed, mint a járvány. Köszönöm szépen. A következő hozzászólunk, szólunk Veszlend asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is az a véleményem, hogy valóban nagyon sok volt a zavar a különböző országokból érkező eltérő ajánlásokkal kapcsolatban. A svéd miniszter például, aki a járvány idején az EU tanácsának a soros elnöki tisztét is betültette, foglalkozott ezzel az ügyjel, és amikor ő tett egy bejelentést, ugyanaznap az LCDC egy teljesen más álláspontot tett kett közzé. Eltérőek voltak az ajánlások. Voltak olyan ajánlások, amelyek szerint nagy volt a veszély, mások szerint egyáltalán nem. Nagy volt a zavar, és az orvosok sem tudták, hogy mi is tehendő. A legfontosabb kérdés az, hogy mi a teendő ilyen helyzetben a gyakorlatban. Nálunk nagy volt az oltóanyagok iránti kereslet, és ez kaotikus körülményeket eredményezett. Be kell bezárt sajnos az ennek félbeszakítja, a hozzászólót lejárt a hozzászólási idő, Rojtova asszony a következő parancsoljon. Rojtova asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Most itt a csata után azt mondhatjuk, hogy sok milliárd eurót költöttünk el a H1N1 vírus leküldésére, és ez túlzott összeg volt, és fölösleges volt. Lengyelország ellenállt a nyomásnak, és nem volt magasabb a mortalitás, mint a többi országban, annak ellenére, hogy mi nem oltottunk. Köszönöm a jelentést, és remélem, hogy minden nemzetközi szervezet és a tagállamok is levonták a tanulságokat ebből a jelentésből, hiszen a vakcinák mellett a higiéniai veszélyeket is figyelembe kell venni, és jobban meg kell védeni az európai polgárokat. Köszönöm szépen, és Réa. Eszrel asszony. Köszönöm, akkor jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Már elhangzottak a kételyek a vakcinával kapcsolatosan, akkor amikor erről a témáról beszéltünk, de akkor is, amikor ö, például ö, egyéb betegségekről beszéltünk, és ezek a ennek a kapcsán az uniós polgárok számos kérdést vetnek fel, 2009-ben az összes tagállamban kampányokat hirdettek meg, rengeteget ruháztak be az oltóanyagnak a vásárlásába, sőt egyesek azt mondották, hogy igazi világjárványról van szó, egy pandémiáról, és aztán a dolgok mintha megfordultak volna a menet közben. 2009-ben elindult a folyamat, aztán 2010-ben pedig, 10 végre már senki sem beszélt a H1N1-es influenzáról. Azt hiszem, hogy ezt természetesen vonzotta magával az, hogy az emberek kérdéseket tettek fel. Túlságosan szigorak voltunk a folyamat elején, aztán túlságosan engedékenyek a végén. Elnök, köszönöm szépen, ön is, kis kiemelítette a beszéd időkeretet. Kálenbach asszonynak adom meg a szót, ő lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, örülök, hogy nem az történt, amit sokan előre látni véltek, tehát nem haltak bele sokan ebbe a betegségbe. Köszönöm a kollégáknak azt, hogy elmondták véleményüket. Világosan látjuk most, hogy az EU-ban mi a helyzet. Nagyon sokféle volt a tagállami fellépés, nagyon különbözőek az egészségügyi rendszerek, szabályok, jogszabályok, és a fő probléma az, hogy egy esetlegesen mégis kitörő pandémia esetén a nemzeti együttműködés nem működik kellőképpen jól. A második tanulság pedig az, hogy olyan helyzetet kéne teremteni, amelyben a lakosság bizalmát vissza lehet nyerni, mert a H1N1 vírusra adott válaszadás megmutatta, hogy nem eléggé hitelesek a szervezeteink, ezt orvosolni kell. Köszönjük szépen, Kalembach asszony! És akkor most megadom biztos asszonynak a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Köszönöm Rivázi asszonynak a jelentést. Ez a jelentés nagyon fontos hozzájárulás ahhoz, amit mi is elkezdtünk, hogy levonjuk a tanulságokat a tavalyi eseményekből, és kritikusan felülvizsgáljuk saját válaszadásunkat. Az európai polgárok védelme továbbra is kiemelkedő prioritás ilyen vírusokkal szemben. A jobb odafigyelés, együttműködés, határokon átnyúló együttműködés révén. Már eddig is volt egy független EU szintű kapacitás, amely nagy kiterjedési influenza esetén mozgosítható. A bizottság 50 projektet finanszírozott továbbá az influenza kutatás területén 2000 óta, mintegy 150 millió euró értékben. Ügynökségeink az Európai ö, Egészségvédelmi ECDC ö, és a Gyógyszerészeti Ügynökség tudományos adatokat, tényeket tárnak föl, amelyekkel minden tagállam élhet a bizottság szolgálatai, továbbá támogatják a tagállami hatóságokat is a veszélyek realista értékelésében. Ugyanakkor be kell, hogy ismerjem az önök jelentésével egy behangzóan, hogy sok hibát ki lehetett mutatni a mi válaszadásunkban is, és ezekkel foglalkozni kell valóban. Ide értem például azt, hogy a vakcinák beszerzésének közbeszerzési eljárása koordinálatlan volt, az oltási stratégiák koordinálatlanok voltak, nem voltak eléggé rugalmasak a készenléti tervek, és nem volt jó a kommunikáció a lakossággal. Az Európai Bizottság a tudományos ügynökségek segítségével és a tagállamokkal szorosan együttműködve, mert ez egy közös kompetenciánk, elkötelezett amellett, hogy ezeken a területeken javulást érjen el. Ezeket a kihívásokat két kezdeményezéssel próbáljuk megválaszolni. Először a bizottság egy egészségbiztonsági kezdeményezéssel fog élni még idén, amelyben amelyben az együttműködési kapacitások jobb kihasználására tesz javaslatot, másodszorban pedig egy közös közbeszerzési eljárást fogunk javasolni, illetve a vakcinák egységes ö, szabadalmi szabályait. Ezáltal meg lesz az a minimális kerette az európai országoknak, amelyen belül persze továbbra a saját kompetenciában vásárolhatnak és vásárolhatnak vakcinát, oltóanyagot. A bizottság a jelentés szerzőjével egyetért ebben a tekintetben is, illetve további kutatási projekteket akarunk finanszírozni, hogy feltárják a múlt hibáit, nem csak az egészségügyi, hanem a kommunikáció stratégiák területén is. Át fogjuk tekinteni a, az átláthatósági kérdéseket, hogy mennyiben volt átlátható a reakciónk. Úgy gondolom, hogy itt is van mit tenni. A bizottság és az ügynökségek szorosan együtt fognak működni, hogy legalább a mi belső eljárásainkat egyértelművé, tisztává, egyszerűvé tegyünk, és elkerüljünk minden konfliktus ütközést. Tovább kell ö, erősítenünk az együttműködést annak érdekében, hogy polgárainkat jobban meg tudjuk védeni a jövő egészségügyi kihívásaival szemben. Köszönöm szépen, biztos asszony. Damanaki asszony összefoglalja után lezárjuk ezt a jelentést. A szavazásra holnap 12-kor kerül majd sor.